ezt a törekvést, amely egyértelműen ellentmond a Lisszaboni szerződésnek, és ezt eh, nem tolerálhatjuk egyetlen tagállamban sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel pedig eh, ezt a rendi pontot, az egyperces felszólalásokat lezárjuk. Köszönöm a megértésüket, és eh, köszönöm azt is, hogy ilyen fegyelmezetten tudtuk biztosítani ezen napi rendi pont lebonyolítását. Aki most nem kapott szót, legközelebb majd megkíséreljük számára is biztosítani a hozzászólást. A következő napi rendi pontunk pedig egy közös vita két jelentésről, a 2011-es költségvetés prioritásairól. Szidonia Elzbieta Jedzsirjevska jelentése, remélem helyesen ejtettem ki a nevét. A 2011-es költségvetés prioritásairól van szó, a hármas szakasz, bizottságra vonatkozó rész, és Helga Trüppel jelentése a költségvetési iránymutatások egyéb szakaszairól. Először is most Jedrzejewska asszonynak adom meg a szót. Jonciewska, mondja az elnök 8 percben. Parancsoljon öni a szó. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie... Köszönöm, elnök asszony biztos úr, kollégák! A költségvetési eljárás a 2011-es évre vonatkozóan sajátos, rendkívüli jellegű. Rendkívüli azért, mert ez az első költségvetési év, amelyet a Lisszaboni szerződés rendelkezéseinek értelmében fogadunk el. Úttörők vagyunk tehát ebben az értelemben. Ez egy megtiszteltetés és különleges felelősség számunkra. A Lisszaboni szerződés új előjogokat biztosít a költségvetés területén az Európai Parlamentnek. Tehát tőlünk függ majd, hogy hogyan élünk ezekkel az előjogokkal. Egy konstruktív párbeszédet kezdeményezünk a tanácsal, illetve a bizottsággal, hogy a Lisszaboni lehetőségeket a lehető legjobban kiaknázzuk. Egy alapvető újdonság, amely a Lisszaboni szerződésből ered, éppen az a tény, hogy nem két olvasat lesz a kötvény, hanem csupán egy, tehát a parlament és a tanács csak egy olvasatban vezeti végig ezt az eljárást. Ez egy fontos kihívás számunkra. Nagyon fegyelmezetnek kell tehát lennünk mert mindössze egy ö, töltényünk van, egy lehetőségünk, nem lesz második olvasat. Tehát az egyeztetésben a lehető legtöbb közös pontot kell fellelnünk. És az egyeztetés, amely ősszel lesz, Nos, ezen az egyeztetésen nagyon fegyelmezetten kell eljárnunk. Ez egy különleges költségvetés év tehát, mert a bizottság nem tudta bemutatni időben az éves politikai stratégiáját. És nagyon érdekes az a tény, hogy az Európai Parlament elsőként fejezi ki véleményét ebben az ügyben. Mégpedig ez a 2011-es költségvetési évre vonatkozó vélemény, ezek az Európai Parlament első gondolatai, amelyek jelentésemben szerepelnek. Mi vagyunk tehát az elsők, akik véleményt mondunk erről a témáról, nem pedig a bizottság, ahogyan ez szokásos. Miért különleges tehát ez a 2011-es költségvetési év? Ez már a negyedik költségvetési év a több éves pénzügyi keretben. Emlékeztetném önöket arra, hogy a több éves pénzügyi keret 2007-től 2013-ig terjed. Nagyon sokat tanultunk ezen elmúlt négy költségvetési eljárásban. Lengyelországban azt mondják, hogy elértük a falat, az angolok azt mondják, hogy elértük a plafont. Most tehát ezt a több éves pénzügyi keretet vizsgáljuk, éppen a felénél vagyunk, és a mozgástér valóban nagyon csekély. Az Európai Parlament lehetőségei a cselekvése valóban korlátozottak. Nagyon csekélyek tehát a mázsok, különösen az 1B fejezetben, mindössze 1 millió euró, még a 3B-ben mindössze 9 millió euró van. Lehetőségeink tehát nem számosak. A Költségvetési Szakbizottság jelentése azt a követelést tartalmazza, hogy ambiciózusan vizsgáljuk felül a több éves pénzügyi keretet. Nem csupán azért, mert ezek a mázsok annyira csekélyek, hanem azért is, mert a bizottságnak tekintetbe kell venni a Lisszaboni szerződés kihatását a több éves pénzügyi keretre. Mivel a Lisszaboni szerződés új hatásköröket biztosít az űrkutatási politika területén, valamint itt van az Európai Külügyi Szolgálat ügye is, amin szintén el kell gondolkodnunk, tehát mérlegelnünk kell, hogy hogyan akarjuk még a 2020-as európai stratégiát is végrehajtani. Ezek a projektek még nem szerepeltek a többéves pénzügyi keretben, tehát kérdés, hogy hogyan akarjuk ezeket az új projekteket finanszírozni. A Költségvetési Szakbizottság jelentése nagyon fontos üzenetet közvetít. Szeretnénk, hogyha az ifjúság lenne egyfajta vezérfonal ezen költségvetési év során, hiszen az ifjúság az Európai Unió jövője. Az ifjúságban való beruházás azt jelenti, hogy a jelenbe, de az EU jövőjébe is befektetünk, valamint a társadalomba és az Európai Unió gazdaságába. Nagyon fontos szakasz valamennyünk életében, amikor az iskolapadokat elhagyva a munkaerőpiacra lépünk. Emlékeztetnék a válságra, a statisztikákra, a 21% a fiataloknak munkanélküli. Az Európai Unió tehát nem maradhat passzív ezen a területen, és meg kell könnyíteni ezt a nehéz átmenetet a tanulás világából a munkavilágába. Kiemelném azt is, hogy vannak fontos változások technológiai és demográfiai szempontból is. És ezen oknál fogva a társadalmunk tudásapoló társadalom kell, hogy legyen. Az embereknek lehetőséget kell adni a megújulásra a szakmai karrierjük során, mégpedig európai támogatással. Az Európai Unió támogatásának az akadémiai szintű, a gyakornoki programokra kell összpontosítania, valamint növelni kell a diákcserét is, és a valódi mobilitást kell biztosítanunk. A mobilitás, emlékeztetnék rá, a szerződésekben garantált érték, és az egységes piac jó működésének alapfeltétele. Most angolul folytatom. Uh, Most pedig Tröpel asszony nevében szólok, és más szerepet játszom nem csak az Európai Bizottság költségvetésével foglalkozom, hanem a többi intézménnyel is, és éppen ezért másik szerepemben, tisztemben angolul beszélek. A folyamatnak ezen a pontján az állásoglalás arra törekszik, hogy általános képet fessen a költségvetési kontextusról, és néhány útmutatást adjon a különböző intézmények adminisztratív költségvetését illetően idejétve az Európai Parlamentet, és ugye a bizottságot kivettük ebből a körből. Az általános kontextus a következő. A feltételek, amik alapján el fogjuk fogadni a 2011-es költségvetést, nagyon is nagy kihívás jelent, hiszen az ötös címsorban nagyon is pici a más, a mozgástér, és a Lisszaboni szerződés sikeres végrehajtása prioritás minden intézmény számára. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése megváltoztatja a költségvetés elfogadásának folyamatát, és még szorosabb együttműködést vár el az intézmények között. Az intézmény közé megállapodás több szempontot vesz figyelembe, a fordítási, személyzeti kérdéseket, a hatékonyság növelését el lehetne érni olyan területeken, amelyek eddig nem kerültek ezen témakörben a figyelem középpontjába, például a távmunka vagy a megkülönböztetés elleni küzdelem. Az épületstratégia a, közö, a Közvetési Bizottságnak már nagyon régóta központi szívügye, nem csak a parlament, hanem más intézmények esetén is. A bizonytalanság, ami azt illeti, hogy a külső szolgálat, tehát a külügyi szolgálat ö, nagyságrendjéről még nincsenek biztos adataink, tehát nagyon sok ismeretlen tényező változó lesz a költségvetésben. Most konkrétan az Európai Parlamentre. A bűró a következő célkütézéseket határozta meg a parlament számára. Szakértelem vagy szakértők, kutatási kapacitások, könyvtárszolgáltatások biztosítása a képviselők számára, az intézmény aspektusok megfelelő alkalmazása vagy átalakítása a Lisszaboni szerződés keretében jogalkotási kiválóság egy kiemelt prioritásunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Janos Lewandowski urat új pozíciójában üdvözöljük. Elnök úr, kedves költségvetési emberek, én most igazából hallgatni szeretném önöket. Meghallgatom az önök a parlament prioritásait a 2011-es költségvetés kapcsán, hiszen meghallgattam a tanács iránymutatásait is, amelyeket március 16-án hagytak jóvá. Alapvetően egyetértek a két jelentésben foglaltakkal, és azt kell mondanom, hogy nem ez a rutin éves eljárás, két okból kifolyólag is, amelyet a jelentéstevő asszony említett. Az első ok a kettőből az az, hogy most a Lisszaboni szerződést követő időszakra készülünk fel. Részben felkészültünk, de még van tennivalónk. A jó együttműködésről van szó, az intézmények között még mindig jobban kell együttműködni, egy, egy, egy, egyetlen egy olvasat lesz, tehát még szorosabb együttműködésre van szükség. Ugye van egy átmeneti időszak, ebben megállapodtunk a novemberi egyeztető tárgyalások során, egy pragmatikus naptárat, vagy határidő naplót dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi, ugye 1975 óta létezik ez az eljárás, amit át kell alakítanunk. Mik azok a modalitások, amelyek segítségével az egyeztető bizottság tud működni, mikor egy olvasatról van csupán szó az éves költségvetések esetén. Holnap a trialógus kapcsán a bizottság be fogja mutatni azokat a modalitásokat, amelyek a tárgyalások alapját képezik, amelyek segítségével meg tudunk állapodni az egyeztetés technikai aspektusairól, mielőtt elkezdenénk a 2011-es eljárás beindítását. A második ok annak, hogy nem rutin, vagy nem megszokott, nem szokványos eljárásra van szó, ugye a válságról van szó itt. Nagyon, nagyon sok tagállam küzdködik a költségvetési hiányjal, nagyon sok országnak még nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, tehát sokkal fontosabbnak kell tekintenünk az elfogadható pontos becsléseket, előveti, előrevetítését a költségvetési elemeknek. Könnyen nyomon követhetőek azok a fő címek, pontosabban a költségvetés fejezetei, amelyek alul, finansz, alul finanszírozatok, ez az 1A, a 4 és a 4-es. Az együttműködés szellemében tudjuk majd módosítani négyszer a következő eljárás során a pénzügyi tervet, az éves eljárások során. Mik a mi konklúzióink? konklúzióink? Mit mutassunk be az intézményközi megállapotáshoz szóló jelentésben, amelyet ugyanakkor fogjuk bemutatni április 27-én, amikor a költségvetés tervezetet is a, bemutatjuk a parlamentnek. Jelentéstevőnk, nem az enyém, hanem a parlament jelentéstevő asszonya. Én most megtudom önöknek, hogy hogy kell a hölgy nevét kiejteni. Nos, a jelentéstevő asszony helyesen emelte ki a fiatalok szerepét őket emelte jelentések középpontjába. A prioritásokról szóló jelentés a hármas fejezet feldúsítását helyesen irányozza elő. Nagyon fontos a fiatalok szerepe a munkerőpiacon, nagyon indokolt, ha látjuk, hogy hány fiatal munkanélküli van, de ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a gazdaság élénkítő programokkal kapcsolatos ígéreteinket is be kell váltanunk. Ez nagyon fontos az állampolgárok Európa számára. Ami továbbra fontos a végrehajtás. 2011-ig fel kellene gyorsítani a gyakorlatba tölteni átültetést. Nagyon fontos a hatékonyság és az adminisztráció kérdése. Ebből a szempontból ki kell emelnem, hogy a bizottság idén a Lisszaboni szerződéshez való alkalmazkodás ellenére egy új pozíciókat kíván bevezetni, új állásokat. Mi a bizottsági kollégiumban április 27-én összeállítjuk az költségvetés tervezetet, és ahogy a szokás kívánja, ugyanazon a napon bemutatjuk ezt a tervezetet a Parlamenti Költségvetési Bizottságnak is. Most kezdjük meg ugye a 2014 es költségvetés eljárás folyamatát. Én remélem, hogy jó szellemben tudunk együttműködni, erre valóban szükség van. Ez, ha úgy tetszik, egy nem, tehát új prototípusokat kell tesztelnünk idén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Berman úré a szó. A Fejlesztési Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Lewandowski biztos úr. Nos, valóban a gazdasági válság során az európai költségvetésre is nyomás nehezedik. Ez így van rendjén. Brüsszelben is háromszor megnézzük, hogy mire költsük eh, a közpénzeket. Ugyanakkor szükség van a beruházásokra, befektetésekre a Fejlesztési eh, Bizottság részéről. Eh, hangsúlyozom, hogy a fejlődő országokba befektetni továbbra is prioritás kell, hogy legyen fenntartható növekedést biztosítani azon országokban, ahol ez még nem adott de ez egy kiutat jelenthet számunkra is a válságból ugyanis a fejlődő országok egy gyorsan növekvő piacot eh, jelentenek, úgyhogy Európának okosabban kell a pénzt elköltenie. A szubvenciókat és a hiteleket ötvöznünk kell, mikrofinanszírozási eh, rendszereket kell támogatnunk. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy az emberek ezen országokban saját eh, nagyra törő célkitűzéseiket is elérhessék. És éppen ezért a fejlesztési költségvetést védenünk kell. Pivax biztos úr továbbra is felelősséget kell, hogy vállaljon a költségvetésért, nem pedig Ashton asszonyi kell, hogy legyen ez a felelősség. A szegénység ellen küzdenünk kell, de nem szabad, hogy a diploma, diplomáciától függjünk ezen a területen. Köszönöm. A frakciók nevében az első hozzászóló Fernándes úr két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Örvennek annak, hogy a 2011-es költségvetésről elmondhatjuk, hogy ez az ifjúság érdekeit szolgáló költségvetés. Az előterjesztett javaslatok ezt erősítik meg, mint például a foglalkoztatáshoz való hozzáférés, vagy az Erasmus a fiatalok ösztönzése, az innováció támogatása, a vállalatok alapítása, illetve a digitális menetrend további olyan javaslatok, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják Európában, és éppen ezért hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez is. El kell mondjam, hogy az Európai Néppárt egy fenntartható és szigorú költségvetést szeretne, ahol minden egyes kiadás indokolt és jogos. És éppen ezért azt javasoljuk, hogy hagyjunk fel a korábbi költségvetési modellel, amely állandóan növel a költségvetésen, és egy olyan költségvetést kövessünk, amely megtakarításoknak kedvez. Szigorúan kell, hogy fellépjünk, és hatékonyan, Éppen ehhez szükség van egy hosszú távú ingatlanpolitikára is, amely pontosan ezen célokat szolgálja. Jobban kell a fix költségek értékével tisztában lennünk, és elemeznünk kell a költség, hatékonyabb költséghaszon haszon elemzést kell végrehajtanunk. Tehát hangsúlyoznám még egyszer, hogy a parlament prioritása a jogalkotási tevékenység kell, hogy legyen és éppen ehhez mi intézményünknek kell biztosítani a szükséges eszközt, hogy ezt a munkát elvégezhesse. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése azt jelenti, hogy egyetlen olvasatban kerüljön sor a költségvetés elfogadására, éppen ehhez fokozottabb párbeszédre van szükség, ami bennünket illet, ez egy valós párbeszéd lesz, és kötelezettséget válunk ennek érdekében. Köszönöm. Balcani képviselője szó. Két és fél percben. Köszönöm. Az iránymutatások a 2011-es évre vonatkozóan az első lépést jelentik a következő európai költségvetés felé. Ez egy nagyon konkrét lépés. A Költségvetési Szakbizottságban jelentős erőfeszítéseket tettünk, hogy a prioritásokat azonosítsuk, melyek erősek és felismerhetőek, és amelyek kiemelik az európai fellépést. Az első ilyen prioritás az ifjúság. Nem csupán azért, mert ez egy olyan erőforrás, amely az innovációhoz, a kutatáshoz, a fejlesztéshez kapcsolódik, hanem azért is, mert ez egy kiinduló pont a hosszú távú szociális politikák szempontjából, de erős prioritás a 2020-as stratégia is, a munkanélküliség elleni küzdelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és főként annak a szükségessége, hogy ezt a jövőbeni stratégiát valóban végrehajtsuk, és megfelelő forrásokkal lássuk el kompromisszumok és megszorítások nélkül. De ezek az iránymutatások egy nagyon realista első lépést is jelentenek. Nagyon csekélyek a mázsok, a mozgásterek a pénzügyi terv keretein belül, és ez azt jelenti, hogy nincsenek elegendő források arra, ami a legfontosabb lenne, azaz az új fellépésekre és az különösen kényes az első fejezet esetében a versenyképesség, a növekedés, a foglalkoztatottság fejezete esetében, de van egy másik fontos téma is. A költségvetés esetében nagyon erős szükség van rugalmasságra is, hogy gyorsan reagálni tudjunk a polgárok igényeire, a személyek igényeire, akik folyamatosan változnak és vannak itt prioritásaink, de vannak elengedhetetlen feltételek is ahhoz, hogy a költségvetés valóban hasznos eszköz legyen Európa fejlesztéséhez. Megfelelő forrásokra van szükség, a jövőbeli stratégiát biztos kézzel kell végrehajtani, például a 2020-as stratégiát, és végezetül Végleges megoldásra van szükség a rugalmassági eszköztárgyában, amely egyedülálló és lehetővé teszi, hogy megválaszoljuk a jövőbeli kihívásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Godmanis úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Szeretnék három dolgot hangsúlyozni. Először is a strukturális alapok, ugye a költségvetés 35%-át teszik ki nagyjából. Ez nem olyan jó, mint a 2000-től 2006-ig terjedő időszakban. 25% volt korábban, most 14% ez az arány. Tehát kérdés, hogy hogyan tudjuk az eredményeket elérni a költségvetés ezen részéből. Máskülönben előállhat egy olyan helyzet, hogy nem használjuk fel a pénzeket, és a tartalékba mehet. Másodszorban a régi időszakból is visszafizetéseket kell közölnünk. 5 milliárdot különített el erre a bizottság, de vannak országok, amelyek fél évig nem kérték a visszafizetéseket. Nos, nem hiszem, hogy igényt tartanak az egész összegre. Kérdés tehát, hogy felhasználjuk-e majd ezen összegeket, vagy sem. És két másik dologra is szeretnék kitérni. A költségvetési költségvetés két milliárddal kevesebb volt 2009-ben, mint 2008-ban a vidékfejlesztés céljából. Most pedig sokkal magasabb lesz ez az összeg. Kérdés azonban, hogy 2010-ben sikerül-e eleget tenni az összes projektnek, teljesíteni ezeket. Végezetül pedig a hetedik keretprogram, hogyha megnézzük az egy a fejezetet a kutatásfejlesztés területén, akkor láthatjuk, hogy a 2009-es kifizetések jelentősen alacsonyabbak voltak, mint 2008-ban. Tehát felmerül a kérdés, hogy vajon kielégítő lesz-e az eredmény és hogy tervezhetünk-e így ilyen feltételek mellett, amikor egyéb szükségletek is megjelennek más területeken. Tehát kellő tartalék létezik-e vagy sem? Köszönöm. Köszönöm szépen, Ziobro úr, egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Parlament állásfoglalás indítványa a költségvetés 2011-es prioritásával kapcsolatban tartalmaz egy bekezdést, amelyben az szerepel, hogy a prioritások finanszírozása nem korlátozhatja a kohéziós politikát, a struktúrális politikát, illetve az agrárpolitikát. Ezek nagyon fontos előírások, ha arra gondolunk, hogy mik azok a prioritások, amelyeket már korábban meghatároztunk. Ugye egy válság van Európában, mindig azt mondjuk, hogy innováció, innováció, innováció, de a kérdés az, hogy az egyes régióknak vannak-e előfeltételeik arra, hogy fejleszik az innovációt? Van, ahol még csak az alapokat rakják le az innováció építésének. Ha valóban esélyegyenlőséget kívánunk teremteni, több kohéziós és strukturális politikára van szükség. Kiváltképpen a válság idején ne feledkezzünk meg az európai politika szociális aspektusairól, hogy ne ö, legyen nagy szakadék szegény és gazdag között. Portes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma kezdjük meg a vitát a 2011-es költségvetés fő irányelveivel kapcsolatban, és a prioritásokkal a fiatalokat emelték ki többen. Ugye a tanulás és a munka világába való illeszkedés közötti átmeneti időszakot kell valahogy áthidalnunk. Nos, hát ezt meg kell néznünk, és üdvözölnünk kell ezt a megáll- megállapítást. Nagyon fontos az első munkahely. Politikailag ugye a részletek az ördögben rejlenek, az Erasmus első munkahely teremtés kérdésében hogy lehet ezt megvalósítani? Nagyon szép tervez az Erasmus első munkahely teremtő program. Megtartjuk a régi programot, az Erasmus programot, vagy pedig egy új programot dolgozunk ki friss pénzzel hogy az átmenetet biztosítsuk a tanulmányok és a munka között. Ez nem csak egy apró részlet. Az Erasmus valóban biztonságos munkahelyeket segít elő, vagy pedig csak bizonytalan munkahelyeket. Sikerül esetleg a szavakat tettekre váltani? Lehetne azt esetleg, hogy ne legyen egy olyan programunk, amely igazából csak lefedi a munkanélküliséget? 2011-ben még nagyon sok munkanélküliséggel kell számolnunk, és ezt fel kell vállalnunk a felelősséget ezzel kapcsolatban. Ezt a kihívást figyelembe kell venni a költségvetésben. A 2011-es költségvetés túlszául esett a pénzügyi tervnek, amelyet 7 évvel korábban dolgoztak ki, és ugye 7 évvel ezelőtt nem láthatok előre a pénzügyi válságot. Elég pénzt kell adni, biztosítani a költségvetésünk számára nem akarjuk, hogy ne legyen kontinuitás, és ne tudjuk megfelelni az elképzeléseinknek az év végén. Itt vannak a legjobb prioritások, és a jó szándékon túl kellene már lépni, ha úgy tetszik, most már neki kellene látnunk a munkának. Andreasen úr. Colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A 6,5%-os növelése az EU 2011-es költségvetésének jelzi azt, hogy mennyire eltért ez a parlament a realitástól, illetve a szavazó polgárok érdekeitől. Hogyan tudjuk megindokolni a jelen időkben ezt, hogyan tudjuk ezt megindokolni a polgárok előtt? Hiszen mindenki évente két millió fontot jelent ebben a tekintetben van, aki büszke erre a parlamentre, de ekkora számlát kell megfizetnie. Hogyan tudjuk ezt azok előtt igazolni, akik elveszítik állam, állásukat? Azt hogyan tudjuk megmagyarázni nekik, hogy a Lisszaboni szerződés miatt több alkalmazottra van szükségünk, vagy hogy a juttatásokat növelni kell a tisztviselők számára? A 15 százalékos ifjúsági munkanélküliség iráta az EU-ban, illetve a 45 százalékos munkanélküliség Spanyolországban a fiatalok körében nem tudom, hogy hogyan tudjuk őket álláshoz juttatni, hiszen a nagy részük jól képzett, csak éppen munkaerőpiaci lehetőség hiányzik számukra. Őszintén szólva, én erre a kérdésre nem tudnék válaszolni, ha feltennék nekem. El tudnám magyarázni valaki a választópolgárok előtt, hogy ennek a parlamentnek miért van két székhelye, egy Brüsszelben, egy pedig Strasbourgban. Hogy hogyan tudják a polgárok megfizetni a jelzálók illetve hogyan tudják ellátni családjukat, hiszen ez is része annak a kétmilliós kiadásnak, amiről az imént beszéltem. Ami pedig a bizottságot illeti, nagyon jó dolog nemes célokról beszélni, mint az ifjúságba vagy az oktatásba fektetni, a nyelvtanulást előmozdítani, illetve az innovációt, a gazdasági fejlesztés és a munkahelyteremtés érdekében előmozdítani, de az auditorok jelentése nem magyarázza meg azt, hogy hogyan kerül sor a pénzek elköltésére, és a kötelezettségvállalások sem mutatják azt, hogy jó lenne a tervezés az EU-ban. Elnök, nem kellene jóvá hagyni a költségvetés emelésére vonatkozó javaslatot. Elnök túllépte a keretet, úgyhogy köszönjük szépen. Vertman képviselő egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A 2011-es költségvetés prioritásai az EU számára a gazdasági és pénzügyi válság jegyében állnak. Ezzel egy pozitív erőfeszítés átfogó szociális szabályok végrehajtásával fonódik össze. Két szempontra koncentrálnék. A 2011-es költségvetés egyik kulcsa az ifjúságra való koncentrálás, amelynek kulcs szerepe van az Euró- Európa jövőjében. Az ifjúságban való beruházás már ma azt jelenti, hogy ö, holnap más lesz Európa. És ugyanakkor a jelenlegi helyzet is a szemünk előtt van, milyen gyorsan lehet megsemmisíteni a munkahelyeket egy gazdasági térségben. A 2020-as stratégia az innovációra is összpontosít, és indokolt reményeket kelt az új munkahelyteremtés irányában. Köszönöm, Köszönöm szépen. Súrján úr, a szó két percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió költségvetése jelentős reformokra szorul. azt is viszont tudjuk hogy egy éves költségvetés keretei között ezeket a reformokat nem lehet meglépni. Mire, mik a bajaink? nagyon nagy bajunk az hogy ez egy rendkvül rugalmatlan költségvetés. nem tudunk jól reagálni a napi kihvásokra de még a, az éves kihvásokra is nehezen és persze kevés a mozgástér szűkösek a lehetőségek. a jelentéstevő kiegyensúlyozott javaslattal állt elő tekintetbe vette a realitásokat és jó célokat fogalmazott meg én remélem hogy a parlament követni fogja és támogatni fogja az előttünk lévő szöveget és javaslatot. különösen jó dolog hogy forduljunk az ifjúság felé különben az ifjúság elfordul tőlünk és elfordul az európai eszmétől. néhány pillanatban még szeretnék a kohéziós politikáról szólni ez a kohéziós politika nem jótékonykodás. igaz hatalmas távolságok vannak a fejlett és a fejletlen régiók között ezt a különbséget el akarjuk tüntetni legalábbis kisebbteni akarjuk de amikor fölemelünk egy régiót akkor európa egészének a versenyképessége növekszik és a világméretű versenyben erősebbek és jobbak leszünk föltéve persze hogy ha a tagállamok élnek a lehetőségekkel nem maradnak benne pénzek és ráadásul az elköltött pénzeknek eredménye is lesz. ellenkező esetben nincs nagyobb pazarlás a két székhelynél is nagyobb pazarlás ha olyan programok zajlanak amelyek nem hozzák a megfelelő eredményeket. én remélem hogy itt lesz előrelépés a költségvetési bizottság nagyon érdekelt abban hogy értéket kapjunk a pénzünkért. köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Von úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Örvendek ezért a jelentésért az Európai Parlament költségvetési iránymutatásairól, és örömmel fogadom ezt a vitát a prioritásainkról is, hogy biztosíthassuk azt, hogy az Európai Parlament eleget tett feladatának. Az eredeti jelentés jogosan némileg homályosabb és pontatlanabb volt, Noha a módosításaink most már tisztább képet festenek a prioritásokról. A Költségvetési Bizottság egyensúlyt kívánt teremteni hogy a Lisszaboni szerződés aláírása után eleget tegyünk a feladatainak, és a költekezést alacsony szinten tartjuk, úgyhogy kellő tartalékot is megtartsunk, és egyensúlyban maradjon a költségvetés. Éppen ezért, ami a prioritásainkat illeti, nagyon fontosak ebben az iránymutatásban. Persze itt nem csak a pénz elköltéséről van szó, hanem megtakarításokról is, és arról, hogy a lehető legjobb módon költsük el a forrásokat. Éppen ezért örvendek az integrált tudásmenedzsment rendszernek, hogy ez széles elfogadtatásban részesül, ugyanis az összes információs forrást egyesítenünk kell. Az Európarl TV is örvendetes, hogyha valóban eredményesen működik és a titkársági juttatások, valamint az, hogy több személyzetet alkalmazzunk, ez is kulcsfontosságú, mint ahogyan a közép- és hosszú távú épületstratégia a parlament és az intézmények számára. Talán lehet, hogy szorosabban együtt kellene működnünk az intézményekkel, mint ahogyan ezt jelen pillanatban tesszük. De természetesen vannak egyéb bonyolult kérdések, mint például a 20%-os küszöb, amelyben olyan hosszú évekkel ezelőtt megállapodtunk, és a Költségvetési Bizottság úgy gondolja, hogy bármilyen módosítása tekintetben vitatárgyát kell, hogy képezze a Költségvetési Bizottság, a Büró és adott esetben az összes többi intézmény bevonásával. Nem szabad tehát egy oldalú döntést hoznunk. A frakcióm, a szocialista frakció egyéb módosításokat is előterjesztett, remélhetőleg, hogy reméljük, hogy ezáltal előbbre tudjuk vinni ezen iránymutatásokat például ami az administratív kiadásoknak az ötös fejezetbe való beépítését illeti. Egy másik módosítás pedig az iránymutatásokkal kapcsolatban a becslések közzétételét célozza meg és remélem, hogy a kollégák ezen módosításokat is holnap támogatják majd, hiszen az a célunk, hogy javítsunk az iránymutatásokon. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy az iránymutatásokat követően nehéz feladat előtt állunk, mert meg kell vitatnunk a becsléseket, amelyeket a főtitkár tett közé a közelmúltban. Csak ezután beszélhetünk majd a prioritásokról, és csak ekkor tudunk érdemi vitát folytatni, hogy egyensúlyba hozzuk a parlament működését, és a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk a kiadásokat. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Haglund képviselő másfél percben. Elnök úr, a sovány gazdasági időkben nehézek a költségvetési kérdések. A 2011-es költségvetési iránymutatások az Európai Parlament költségvetésére is vonatkoznak. Általában az ötös fejezetbeni kiadásokat úgy osztják el, hogy a parlament része ne haladja meg a 20%-ot. A Lisszaboni szerződés következtében egyre több kiadás merül fel, és ezért a parlamentnek több forrásra van szüksége. Éppen ezért meg kell nézni, hogy mely plusz kiadások indokoltak a parlament kibővített hatáskörei okán. De 2010-ben is több forrást kaptunk már Lisszabon következtében. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a parlament nem kérhet annyi pénzt, amennyit csak akar a bankomatoknál most a Lisszaboni szerződés következtében. A lehető legnagyobb megtakarításokat kell tehát elérnünk, ahol erre csak lehetőség nyílik. Most sokan kérik a tisztviselők szemének növelését, akik minket, parlamenti képviselőket munkánkban támogatnak. Ez egy érdekes gondolat, de mi liberálisok úgy véljük, hogy most a gazdasági recesszió idején ezt nem tudjuk megtenni. Talán a jövőben lesz erre lehetőség. Az iránymutatások, amelyeket majd holnap elfogadunk, jók, és úgy gondolom, hogy ezeket a kritikus megjegyzéseknek tekinthetjük. Fandálen úr. Nos, mindenkinek szorosabbra kell fogni az övet spórolni kell. Ugye az a helyzet, hogy eh, az állampolgárok, vagy a polgároknak nem nagyon van bizadalmuk az európai politikákba. Éppen ezért két javaslatot szeretnék előterjeszteni, eh, amely a költségvetéshez kapcsolódik. Mi mindannyian európai képviselők, nekünk európai képviselőknek el kell gondolkoznunk a, az elfogadhatatlan általány tételeinkről, a 4200 valahány euróról el kell számolnunk. Most ezzel kapcsolatban az áprilisi plenáris ülésen, amikor a stárk jelentésről lesz szó, szeretnék módosítét, módosított benyújtani. A Nemzeti Információs Irodák költségvetése, amik a parlamenthez tartoznak, ezek nagyon nagy vonalú költségvetéssel rendelkeznek, a következő három évben egyharmaddal csökkenteni kellene a költségvetéseket. Kérem a kollégákat, hogy támogassák a javaslatomat, így lehetünk átláthatóbbak, és magunkat sem kíméljük. Köszönöm, hogy az elnök. Belder úr egy percre. 2011-es költségvetés az Európai Unió prioritásával szembesít minket. Ebben a nehéz gazdasági időszakban az EU-nak különösen tudomásul kell vennie, hogy a pénzügyi forrásait a tagállamaitól kapja, és a tagállamok folyamatos megszorításokat alkalmaznak, nem csupán a tagállamoknak, hanem az EU-nak is karcsúsítania kellene ezeket a kiadásokat, és hatékonyabban kellene forrásait felhasználni. Egy érdemi kérdés az ifjúság prioritást illetően a szociális ügyek az ifjúsághoz kapcsolódóan megfelelően kezelhetők a tagállamok keretein belül. Ez egy olyan téma, amely fontosnak tűnik számomra. A jelentés a fiatalok munkába állásáról is szól, illetve erről a szakaszról, és a sérülékeny ifjúsági csoportokra is különleges figyelmet fordít, például akik intézetekben nevelkedtek. A múlt hónapban Bulgáriában jártam, és egy nagyon kedvező példát láttam, amely ösztönzött azt illetően, hogy hogyan használják fel az EU támogatásokat. Az ilyenfajta példákra van szükség. A strukturális alapokat illetően Griffin úr, egy percre. A legfontosabb prioritása bármely költségvetésnek az, hogy csak saját pénzünket költsük. Más pénzét engedélye nélkül költeni, az rablás, nem költségvetés. Az európai állampolgárok 6,4 milliárd fontot fizetnek, és mégsem szavazhatunk. Nem tartodunk népszavazást. Elvenni a pénzünket, az nem győzelem. 50 ezer nyugdíjas a hidegben megfagyott. Nem tudták kifizetni a fütés, fütésszámlát. Talibánok áldozatával esnek a katonáink, mert nem tudunk megfelelő védelmet biztosítani számunkra. 6,2 milliárd font orvosolna ezeket a problémakat, és eh, tudnánk új kórházakat, iskolákat építeni, egy költségvetési prioritás legyen, ne raboljátok Britanniát, a mi ö, nyugdíjasaink, katonáink, rákbetegeink, nekik szükség van pénze, nekik élet-halál kérdése, nektek pedig nem. Garriga úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm Lewandowski biztos urat, aki régi barátunk itt ebben a házban, és aki most más helyen ül, nem ott, ahol korábbi kollégái. És szeretném az iránymutatásokat, a költségvetési iránymutatásokat is örömmel fogadni, mert véleményem szerint ezáltal a biztos úr meghallgathatja a költségvetési prioritásokat itt az Európai Parlamentben, még mielőtt sor kerülne a költségvetés tervezet kidolgozására. Az, amit a biztos úr itt hallani fog, illetve hall, az rendkívül eltér mindattól, amit valószínűleg nap mint nap hall a különböző főigazgatóságok részéről, amelyek nyomást gyakorolnak rá, hogy több költségvetést biztosítson számukra. Számunkra az Európai Parlamentben itt fontos, hogy nem fogjuk nyomás alá helyezni, ezt tudhatja szeptember óta ez a helyzet, de most azt szeretnénk, hogy Lewandowski úr ezért egyértelműen lássa, hogy melyek a költségvetési prioritásaink. Ezek lennének a mi ajánlásaink. Nap mint nap újabb kihívásokkal szembesülünk a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, és már megjelent a négyes rubrikában egy újabb feszültség, ott ugye kevés a tartalék, és oda kell a balti-tengeri stratégiát beilleszteni. További problémák jelentkeznek a mezőgazdaság területén, nem csak azért, mert most vezetjük be az együttdöntést, hanem azért, mert szeretnénk használni is itt a parlamentben, és nem fogjuk elfogadni azt, hogy újabb tételeket finanszírozunk ebből, és persze meg kell oldanunk a mindig rendkívül nehéz problémát az ötödik fejezettel kapcsolatban, ez ugye az igazgatási kiadásokat jelenti. És még valami, ez a parlament kész arra, hogy megtakarítson pénzt a, költségvet, a közösségi költségvetésből és az európai parlamenti költségvetésből is. A frakciók nem hajlandók egyes személyek demagógiáját elfogadni, mint ahogyan ezt eddig itt hallhattuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferm úr, két percben. Tisztelt kollégák, Lewandowski úr, korábbi kollégánk visszajött ide. Röviden szeretném kommentálni ezt a két jelentést. Először is Jerzsievszka asszonynak köszönetet szeretnék mondani a kitűnő jelentésért, de van néhány megjegyzés, amelyet módosítás formájában a szocialista frakció előterjesztett, és ezeket fontosnak tartjuk. Először is be kell látni, hogy továbbra is komoly prioritás az éghajlatváltozás. Nem szabad, hogy ezt bagatelizáljuk pusztán azért, mert Kopenhága kudarcot vallott. Ezzel továbbra is foglalkoznunk kell, és a mi feladatunk kell, hogy legyen, hogy a finanszírozási problémákra megoldást találjunk. Másodszorban pedig a 2020-as stratégia, ha szeretnénk, hogy működjön, akkor az Európai Unió arra kell, hogy törekedjen, hogy a stratégia végrehajtását javítsa. Éppen ezért offenzíva kell, hogy legyünk, amikor a gazdaság újra lendítéséről és a társadalmi kérdésekről van szó. Ezek olyan politikai területek, ahol többre van szükség. Egyértelmű jelzés kell a tagállamok és a tanács irányába arról, hogy a költségvetési plafont az elkövetkezendő három évre nézve felül kell vizsgálni, főleg ami az egyes kategóriát illeti, ami a növekedést és a foglalkoztatást tartalmazza. Ami pedig a parlamenti költségvetést illeti, szeretnék rámutatni arra, hogy noha komoly igényeink vannak, tekintettel kell legyünk a gazdasági körülményekre. Éppen ezért korlátoznunk kell igényeinket, erősebbé kell tennünk a parlamentet, de hangsúlyoznám, hogy a politikai frakciók képesek arra, hogy eleget tegyenek a Lisszaboni célkitűzéseknek. Ugyanakkor fontos, hogy megtakarítsuk az összegeket és hatékonyak legyünk. Ez különösen igaz az ötös fejezetre, az adminisztrációra, amelyre nagy nyomás nehezedik. Most folyik a külügyi szolgálata kapcsolatos vita, biztos, hogy ott további forrásokra lesz szükség. A parlament lényegi feladataira kell összpontosítanunk, és korlátoznunk kell a költségeket. Köszönöm, Fan Alden úr. Elnök úr, a restriktív költségvetési programok idején az európai tagállamok esetében az összes európai intézménynek meg kéne nézni, hogy hogyan csökkenti a költségeit, és ne pazarolja a pénzeket a parlamentnek, úttörő szerepet kellene játszani, nem pedig növeli a létszámot, újabb jutatásokat juttat mindenkinek, szerintem ez nem jó. Bármilyen más szervezetben az új prioritásokat úgy vezetnék be, hogy csökkentik a kérdéseket másod. Úgy tűnik, hogy itt nem Ugye ránk mutogatnak a képviselőkre, mert felfújt bürokráciának tartják, ex- extravagáns kiadásokat könyvelünk el. Ha továbbra is a 94 milliárd, 94 millió fontos önreklámozási költségvetésünket hogyan igazoljuk az európai TV kapcsán például a választó polgáraink előtt? Vagy az Európai Történetháza kapcsán? Hát egyszerűen nevetséges, felháborító, hogy úgynevezett információs irodákat tartunk fel 40 millió ö, font értékben. Hát a képviselők válaszoljanak a kérdésekre, amiket a választók tesznek fel. Elnök úr, botrányos az, hogy nem fogadjuk el, hogy vessünk véget a Strasburgi cirkusznak. Hát üzenjük már meg a kormányainknak, hogy ennek aztán véget kell vetni. Köszönöm szépen, Obermeier úr nincs itt, akkor Gressle asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Először is a bizottság költségvetéséről szólnék, és elmondanám önöknek, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nagyon fontos számomra. Ez az Európai Külügyi Szolgálat a költségvetésben, amelyet a biztos, bizottság be fog mutatni, még nincs számszerűsítve, de az a kérdés, hogy ez mennyibe kerül, ez egy kulcskérdés lesz. Amellett vagyok, hogy ezt a szolgáltat a bizottsághoz kapcsoljuk, hiszen oda tartozik, és az is világos, hogy ami ott történik, annak jelentős költségkihatásai lesznek, mégpedig a többéves pénzügyi programot illetően, hiszen ez nem lehetséges, hogy a többéves programok igazgatása a bizottságon kívülre kerüljön, ezt nem engedhetjük meg. Nagyon fontos lesz, hogy milyen jogi konstrukciót választ ez a szolgálat, hiszen ezzel összefüggenek a költségvetési kihatások is. Éppen ezért ez még nem szerepel ebben a költségvetésben. Reméljük, hogy a bizottság nem sokára számszerűsíti ezt, hogy mibe fog mindez kerülni 2011-ben, ez már világos. A az adminisztrációs sorban, ahol a legnagyobb kiadásai lesznek ennek a szolgálatnak, ott a legkevesebb a mozgástér. Én amellett vagyok, hogy a személyzeti statútumban megtakarítási lehetőségeket keressünk, és van is már egy javaslatom, különleges szabadság azon tisztviselők számára, akik a tagállamokban dolgoznak, és ö, a vasút utazást lehetne ne, ne a vasúti utazáshoz alkalmazkodjon ez, hanem a repülőúthoz ez a különleges szabadság aki dolgozik, annak személyzetre is szüksége van, éppen ezért nyomatékosan amellett lennék, hogy megfelelő munkahelyi lehetőségeket keressünk. Vannak választókörzeteink is, és szolgáltatási szerződéseket köthetünk, éppen ezért kérem, hogy az elnökség ne a képviselők kárára döntsön. És egy másik dolog, a tanácselnökség költségvetési szempontból még nem létezik, és jó lenne, ha erről értesülhetnénk. Köszönöm. Köszönöm. Érenhauser úr egy percre. Köszönöm szépen. Másik EU-ra van szükségünk, és másik EU költségvetésre. Szerintem bátorságra van szükség a nagy döntésekhez. Nem szabad bele bonyolódnunk apró technikai részletekbe, nem kell ezért hajba kapnunk. Három dolgot mondanék a költségvetésről. Átláthatóságra van szükség az EU költségvetés kapcsán. Milyen magasak a, az adminisztratív kiadások? Eddig nem kapunk valóságos adatokat, ami a megtakarításokat illeti. Tehát az, hogy meg, tehát nagyon könnyű megtakarítani pénzeket, anélkül, hogy csökkenne például a minőség. Például bezárnánk az EU ügynökségek részét, bezárnánk Strasbourgot. Egyáltalán mi értelme van, hogy is mondjam, kompetencia nélküli hatóságoknak, mint például a régió bizottsága vagy az ECOSZOK. Harmadik sorban a pénzt hogy adjuk ki? Oda kell adni, vagy oda kell visszaadni, ahova való az adófizetőknek. Észszerű projekteket kell támogatni, valódi erasmus a tanulók számára. És szerintem ezt kellene figyelembe vennünk. Köszönöm. Szekiácki úr. Zyskał znaczące dodatkowe kompetencje. Nastał czas... Az Európai Parlament új előjogokat kapott a Lisszaboni szerződéssel az együtt jeles szakaszába értünk, de ennek a mechanizmusnak még át kell ültetni a gyakorlatba. A következő év nagyon fontos lesz a költségvetési eljárás módosítása szempontjából. Csak a parlament, a tanács és a bizottság közötti együttműködés teszi lehetővé számunkra, hogy egy olyan eljárást alakítsunk ki, amely megfelel a szerződés rendelkezéseinek. Támogatom azt a felhívást, hogy növeljük a közösségi költségvetést, hogy az új kihívásoknak meg tudjunk felelni, amelyekkel az EU szembesül a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. A parlamentnek el kell tudnia látni a feladatait, tehát megfelelő forrásokra van szüksége. Az Európai Parlament jelentősége növekszik. Képviselőként több szakvéleményre, több támogatásra van szükségünk a szakértők részéről és ezek a szolgáltatások természetesen csak pénzért vettük igénybe. Egy másik dolog, hogy nagyobb beruházásra van szükség az ifjúságba, tehát az oktatásba kell befektetnünk, hiszen ez a modern és innovatív társadalom alapja. Az Európai Uniónak küzdenie kell az új nagyhatalmakkal, az USA-val, de más nagyhatalmakkal is, technológiai szinten késedelemben vagyunk, éppen ezért nagyon fontos beruházni ezekbe a területekbe, hogy behozhassuk a lemaradást. A szegénység elleni küzdelem finanszíroznunk kell az ilyen programokat, mint például az élelmiszereszközt, támogatnunk kell az olyan fellépéseket, mint az egy pohár tej vagy zöldséggyümölcs program az iskolákban. Nagyon sokat beszélünk az oktatásról, valamint a tudás alapú társadalomról. Most pedig itt van a 2020-as stratégia is. Tehát ezekkel a költségvetési iránymutatásokkal meg kell határoznunk a megfelelő forrásokat és finanszírozásokat ezen stratégia javára, annak érdekében, hogy a stratégia sikeres lehessen. Ehhez több beruházásra van szükség a kohézió szintjén, és fel kell lépnünk a válság hatásaival szemben. Köszönöm Janzsevska asszonyt ezért az innovatív jelentésért. Köszönöm, most pedig Kárvályú képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Az ifjúság, a kutatás és az innováció természetesen prioritást élveznek a következő költségvetés szempontjából. A fiatalokba, az ifjúságba fektetni, ez mindig a jövőbe fektetést jelenti. Az oktatásról, az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra való átmenet egy komoly szerepet tölt be a költségvetésben, hiszen azon fiatalok, akiket elbocsátanak, a fiatalokat sújtja leginkább a munkanélküliség, tehát a mobilitás, az Erasmus első munkahely, ezek stratégiai megközelítést jelentenek a jövő szempontjából. Egyértelmű kapcsot kell kialakítani az oktatási rendszer és a munkaerőpiac között. A javaslat, amelyet kidolgoztunk, ugye az Erasmus első munkahely program, amelyet Fernandes úr is említett, ez ezen alapelvekre épül. Extra finanszírozást kell biztosítani jelenlegi oktatási innovációs programokhoz képest, és minden fellépésnek kell, hogy legyen egy képzési komponense. A szerződésekben fontos, hogy egy innovatív európai érték is megjelenjen, és ezt a munkáltatónak kell finanszíroznia. Az innováció és a digitális menetrend is egyértelmű prioritás kell, hogy élvezzen. Támogatnunk kell az új technológiai megoldásokat, egyértelmű, nem, nem szennyező energiák alkalmazását is fokoznunk kell, és az ifjúságot kell előtérbe helyeznünk, így lehet Európa világ színpadon is vezető. Köszönöm, most pedig a spontán felszólalásokra kerül sor. Boris úr az első hozzászólunk egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Tisztelt jelentéstevők, először is gratulálok a jelentéstevő asszonynak ez a kiváló jelentéshez. Természetesen a gazdasági helyzet nem kielégítő az Európai Unióban, de ez a jelentés megmutatja, hogy hogyan lehet az Európai Uniónak értéket teremtenie. Az a benyomásom, hogy az a tény, hogy a középpontba a fiatal tettük, ez egy kiváló ötlet, így tudjuk a problémáinkat megoldani hosszú távon. Az innováció támogatása és az, hogy a digitális gazdaságot támogatjuk, ezek nagyon-nagyon jó elképzelések, helyes ez a megközelítés. A KKV-k támogatása kiváltképpen a gyengébb vagy fejletlenebb régiókban nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a mobilitás területén a TEN hálózatokat is segítsük. Bevetetés a fiatalokba ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, éppen ezért az Oktatási Bizottságnak is köszönöm a nagyon jó munkáját. Egy percre. Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, biztos úr. A 2011-es költségvetésnek figyelembe kell vennie az unió új illetékességét, illetve a válság következményeit. Úgyhogy a prioritás szempontjából meg kell tartani a munkahelyeket és új munkahelyeket kell teremteni. Az Európai Uniónak egy intelligens és nagyra törő ipari politikába kell befektetnie. Nem hagyhatjuk jóvá, hogy 2011-ben a legiparosodottabb tagállamokban az ipar mindössze a GDP 15%-át jelentse. Éppen ezért a 2011-es költségvetésnek a, szer, a költségvetési prioritások átalakítását figyelembe kell vennie. És a félidei felülvizsgálat során majd, amikor sor kerül a 2006-tól 13-ig terjedő prioritások módosítását, akkor erre ki kell térnünk a mezőgazdaság, oktatás, egészségügy előtérbe kell, hogy kerüljön, és reméljük, hogy az idén a bizottság előterjeszt egy javaslatot, amely által létrehozhatunk egy infrastrukturális fejlesztési alapot, és ennek tükröződnie kell a költségvetésben is. Köszönöm. Ferreira képviselő egy percben. Presidente, a económica... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A gazdasági helyzet az EU-ban valóban azt követeli, hogy változtassuk meg a prioritásunk rendszerét ami a korábbi költségvetéseket illeti a 2010 es ettől el kell térnünk, más politikákat kell kidolgoznunk. Ugye 20 millió ember munkanélküli, 85 millió ember a szegénységi küszöb alatt él. Megfelelő több éves pénzügyi kerete van szükség, nem arra, amely a struktúrás alapokat 1% alá e, tette, a GDP, az EU GDP 1%-a alá nyomta le. A kutatás, a kultúra nagyon fontos területek, de ha úgy tetszik, szolgálnunk kell a gazdasági, szociális kohéziót, ne csak egy írott levél legyen a szerződésben. Ami a közszolgálatokat illeti, a környezetvédelmet és a békét, ezeket kell támogatni. Nem csak a piacosodást támogassuk, ne a szociális követelményekkel szembe haladva érjük el ezeket az eredményeket. Nagyon fontos az, hogy ezt, ezt kell megtennünk, meg kell változtatni a politikákat, meg kell mutatni, hogy erre szükség van, és ez valóban így van. Obermeyer úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az ötös fejezetre hivatkozom, a globális stratégiára közép- és hosszú távú stratégia, épületstratégia pontosabban eh, nem lehetséges az energiahatékonyság nélkül. A költséghatékonyság nagyon fontos a, nem tudom, hogy az egyáltalán elfogadható, hogy három helyen dolgozik az Európai Parlament. A különböző helyszínek finanszírozása, a válság idején, a polgárok és adófizetőkkel szemben alig igazolható ennek létjogosultsága. Nagyon fontos lenne költségelemzéseket végezni, ezeket hozzáférhetővé kell tenni. Az Európai Parlamentnek jó lenne, ha egy helyszínt választanak ki, a szociokulturális híd szerep miatt én persze támogatom Strasbourgot, és hát Brüsszelben a bűnözés üti fel fejét, és káosz alakul ki, tehát köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bazescu asszony. Tisztelt elnök úr, biztosok, mindenkit arra szeretnék sürgetni, hogy az Európai Unió 2011-es költségvetését úgy kell kialakítani, hogy jobban támogassuk a fiatalokat. A fiatalokat támogatni kell EU szinten és nemzeti szinten is. Hadd emlékeztessem önöket, hogy Romániában az egyik projekt, amelyeket a kormány dolgozott ki a fiatalok támogatás érdekében, 100 ezer épület építése fiatalok számára a következő három évben egy ilyen projektet indítottak el, ami az Erasmus ösztöndíjakat illeti három milliót kell érjenek el. De ugyanolyan fontos, hogy több finanszírozást biztosítsunk az Erasmus Mundus ösztöndíjak számára. Ez hozzájárul ahhoz, hogy több EU és harmadik ország beli kutató Moldáviából is ideértve tud részt venni ebben a programban. Fiatal képviselőként azt gondolom, hogy az Erasmus első munkahelyteremtő projektje mindenképpen segíti a fiatalokat. Köszönöm a bizottságnak, hogy a négy energiaprojektet hamar elfogadta, amelyben Románia is érdekelt. Köszönöm. Bácsitis úr, egy percre. Hát, Germás Pirmininke, Germás komisszárja. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Figyelembe véve a nagyon nehéz gazdasági helyzetet a tagállamokban, azt gondolom, hogy különleges figyelmet kell szentelnünk a 2011-es költségvetésnek és az új munkahelyek teremtésének. Támogatni kell a kis és középvállalatokat, ők, akik biztosítani tudják az új munkahelyeket, és nem más és ahhoz, hogy ezeket a vállalatokat támogatni tudjuk, mindenképpen egyszerűsíteni kell a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeket. Mindenképpen hozzáadott értéket kell teremteni, amely az egész unió javára válik, és nem csak az egyes tagállamokénak a javára. Ehhez infrastrukturális projektek megvalósítására is szükség van, mint az energiaprojektek például. Ez a prioritás kell, hogy legyen a 2011-es költségvetésben, és akkor most a biztos úré a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a megjegyzéseit, és segítettek abban, hogy még elmélyültebben lássam a prioritásokat. Ahogy figyeltem a hozzászólásokra a mai estén, világos volt számomra, hogy többen aláhúzták, hogy a 2011-es költségvetés során különleges feltételeknek kell megfelelni. Nagyon sok tagállam küzd a gazdasági és a környezeti problémák mellett igazi pénzügyi problémákkal is. És éppen ezért nagyon nagy a nyomás, hogy a költségvetés átlátható legyen és nyomon követhető. És akkor, hogyha a források nem túlságosan bőségesek. Persze erre szükség lenne a prioritások teljesítésére. Az érzésem a vita után az, hogy önök támogatják a élvezik a támogatását az idősebb és a fiatalabb tagoknak is ebben a házban, és ez segít a 2011-es prioritások meghatározásában, ugyanis a többség ezt támogatni tudja. Szükségünk van a jó minőségre és a jó megvalósításra a költségvetés terén, és Gottmans és Úrján úr azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéltek a kohézióról. Ez 2009-ben, 2010-ben nem nem érte el azt a szintet, amit meg szerettünk volna valósítani. Itt fel kell gyorsítani a sebességet, és ez egyfajta válságellenes intézkedés is kell, hogy legyen. És támogatjuk a kutatást, és sokkal felhasználó barátabb szabályokra van szükség, mint az eddigiek. Világosá vált számomra továbbá az is, amikor hallottam az önök vitáját, hogy az Európai Parlament tudatában van annak, hogy nagyon kicsi a mozgástér a költségvetésben. Salvator Gariga, Ferm úr és a többiek aláhúzták, hogy nagyon korlátozott ez a mozgástér, és éppen ezért rugalmasságra van szükség a megvalósítás során, és hát csak osztani tudom ezt a nézetet. Ingeborg Gresslinek mint majdnem mindig igaza van. Azt hiszem, hogy az külső külügyi szolgálat, a külügyi szolgálat még nem jelenik meg a költségvetésben. De hát még nincsenek meg a számok, és számok nélkül nagyon nehéz költségvetési forrásokat biztosítani ennek a számára. De hát ennek meg kell valósulnia ebben az évben, hogyha feláll az Európai Külügyi Szolgálat és megkezdi a munkáját. Tehát én valóban nagy örömmel várom a holnapi vitát. Ez egy informális háromoldalú párbeszéd lesz, és hát nagyon reméljük azt is, hogy ez a 2011-es számokat valóban rendbe hozza és elfogadhatóvá vonzóvá teszi. Nagyon szépen köszönöm biztos úr a hozzászólást, szólást, illetve a vita lezárását, és akkor most a jelentés készítőjének adom meg a szót. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem a hozzászólásokat a ma esti vita során, és nagy örömömre szolgál, hogy egyetértenek azokkal a prioritásokkal, amelyek megjelennek a költségvetésben, vagyis a fiatalok támogatását önök is fontosnak tartják, és ez engem arra ösztönöz, hogy még nagyobb elszántsággal dolgozzak. Nagyon sokan igazuk volt sokaknak, amikor azt mondták, hogy nagyon kicsi a mozgástér, nincs igazán lehetőségünk, ezért eh, csak ismételni tudom, hogy az Európai Bizottságot arra kérem, hogy a felülvizsgálatot, a eh, középtávú eh, felülvizsgálatot végezze el a többéves pénzügyi tervet, illetve most már az ötödik évben vagyunk a pénzügyi tervben, és azt hiszem, hogy itt a ideje bizonyos követ következtetéseket levonni a négy éves tapasztalatok után. Világos, hogy küzdeni kell a gazdasági és a pénzügyi válság ellen természetesen különböző mértékben érinti az egyes tagállamokat ez a válság. Mi megpróbálunk valahogy kikeveredni ebből a helyzetből, megpróbáljuk élénkíteni a gazdaságot. Vannak bizonyos fejlesztési alapok, kutatási források a belső piac elősegítésére, a szabadság biztosítására. Hát ezek gyakorlatilag csak egy kis részét teszik ki a költségvetésnek, úgyhogy ha a költségvetést csökkentjük, akkor nem ez az a terület, ahol a költségvetés csökkentésének, visszafogásának meg kell valósulnia. Mi jövünk a fiatalok, ezt tudjuk. De hát még mindig vannak fiatalok itt és most, fiatalok, akik nem a jövőben élnek, hanem itt most, a ma Európájában, és hát az ő szükségleteikre is gondolnunk kell. Ha megengedik, néhány szót szólnék még egy szélesebb perspektívából szemlélve a kérdést, holisztikusabb megközelítésből nézve az Európai Unió 2011-es költségvetését. Amikor a fiatalokról beszélünk, akkor ez nem csak közvetlen támogatást jelent, ez az oktatást is magában foglalja, és nagyon világos a hozzáadott érték mindenki számára. Nem szabad elfelejtenünk, az sem, hogy egy közös Európában élünk, ahol megvalósul a szabad mozgás, tudás. És ez nem csak az embereket, hanem a gondolatokat is természetesen magában foglalja ez a szabadság. És a vitát a költségvetéssel kapcsolatban úgy is összefoglalnám, hogy a kollégámat, aki most nincs jelen, és szintén ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy nagyon világos, hogy bizonyos megszorításokra szükség van, és mindenképpen meg kell tudnunk indokolni minden kiadásunkat. Ez a fegyelem, ez mindenkire vonatkozik, minden vállalatra és az Európai Európai Parlamentre is, és ez ki is derül abból a jelentésből, amelyet elkészítettek, illetve a Költségvetési Bizottság készített el. Késő van már, reméljük, hogy nem hiába való idő volt eh, ez a vita, és önök sem tartják annak, és én nagyon remélem, hogy a biztos úr nem felejtette el azokat az időket, amikor még itt ült körünkben, mint kollega, mint képviselő, és nagyon remélem, hogy a gondolataink és javaslataink tükröződni fognak abban a javaslatban, amelyet a bizottság április 27-én fog előterjeszteni. Nagy örömömre szolgálna, hogyha ezeket a gondolatokat ott látnám a bizottság anyagának a tervezetében, úgyhogy ezt láthatjuk, amit ma elmondtunk ma. Köszönöm. Holnap lesz a szavazás, ezzel a vitát lezártuk. Mielőtt a következő vitára térünk át, szeretném, hogyha meghallgatnánk a következő közleményt, az egyik képviselő